növekednie kell. Még egyszer köszönöm a három előadó munkáját, remélem, hogy ezek az kihatással lesznek a kereskedelmi politikánk alakulására. Köszönöm, Kazak kolléga. Következőként a zöldek nevében Taylor kolléga következik két és fél percben. Uh, thank you,